a mai ülésünket. Következik egy közös vita. A befektetési vállalkozásokra és hitelintézetekre vonatkozó tőkekövetelmények és prudenciális követelmények témakörében ez a Karasz jelentés. És rögtön meg is fogjuk adni a szót a jelentéstevőnek. Karasz úr, négy perc parancsolja. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt tanácsi elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A most megvitatandó témák és mindenek előtt az ahhozokhoz kapcsolódó eredmény nagyon nagy siker az Európai Parlament számára. Nagyon nagy siker az Európai Unió, mint pénzügyi térség számára, és mint gazdasági térség számára is. Siker ez az egységes piac számára is. Nem néhány bankot szabályozunk, az összes bankot szabályozzuk. Nem úgy szabályozunk, hogy kivételeket határozunk meg mindenki számára, hanem azáltal, hogy megegyezünk, megállapodunk mindenkivel. Mind a parlament, mind a piaci résztvevők, piaci szereplők részéről megállapodás születik. Ezzel az egységes piaci jogszabály alkotással egységes szabályt hozunk létre az összes közel körülbelül 8000 bank számára az Európai Unió minden tagállamában. Stabilizáljuk az európai bankokat előmozdítjuk a reálgazdaság finanszírozását, megerősítjük a hitel szolgáltatást, a hitelnyújtást a KKV-k számára, és növeljük a fair play-t, a tisztességes versenyt a bankszektorban, és javítjuk a válsághelyzetek esetén a polgárok adófizetők védelmét is. A ma elfogadandó szabályok, rendelkezések az előttünk álló jogszabályok elfogadásának alapját képezik, és gyakorlatilag az Európai Unióban az egységes pénzügyi forgatókönyv alapját is képezik. Gyakorlatilag azzal kezdtük ezt a sikertörténetet, hogy 2010. szeptemberében egy saját kezdeményezésű jelentést fogadtunk el, mert az Európai Bizottság reakciója erre az volt, hogy elindítottam a bázeli célkitűzések európai implementációját. Azért sikerült mindenek előtt ezt a megállapodást elérni, mert az Európai Parlament mindig is mindenek előtt a tárgyi, tartalmi kérdésekben való megállapodásban volt érdekelt, és nem abban, hogy az arculatát javítsa. A saját kezdeményezésű jelentést nagy többséggel fogadtuk el, valamint nagy többséggel fogadtuk el az Európai Bizottság javaslatáról reagáló jelentésünket is, az öt frakció pedig közösen tárgyalt. Mi volt a lényeg, mi volt a célunk? Egyrészt a bázeli célkitűzéseket akartuk megvalósítani, másrésztről pedig a reálgazdaságra is oda akartunk figyelni a növekedésre, a, a munkahelyteremtésre, és arra, hogy a corporate governance funkciókat kibővítsük. Igen, a tőkekövetelményeket megdupláztuk, két új likviditási mutatónk van, igen, előmozdítjuk a reálgazdaság fejlődését is azáltal, hogy javítjuk a hitelnyújtást a KKV-k számára, csökkentjük a kockázatokat és növeljük különböző küszöbértékeket. Emellett pedig gondoskodtunk arról is, hogy a bank ágazat világosabb, felelősségteljesebb és tisztességesebbé váljon, azáltal, hogy a decentralizált ágazatot elismertük, mindenki számára kötelező szabályozást hozunk létre, a különböző jutalékokat, bónuszokat is szabályozzuk, átláthatóságra van szükség, és ezt is növeltük a különböző tagállamokon belőle, mindenféle jelentős információt közzé kell tenni a bankágazatra vonatkozóan. Emellett bekor, behatároltuk a mandátumokat a vezető pozíciókban, közös európai keretet teremtünk, és ezáltal megteremtjük az alapját az Európai Bankfelügyeletnek és az Európai Bankuniónak. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, a soros elnökségnek, a munkatársaknak és minden képviselőtársamnak is, azért, hogy több mint egy éven keresztül együtt harcoltunk, egységesen léptünk fel, és megmutattuk, világos választ akarunk nyújtani az európai válságra, stabilizálni akarjuk az európai bankágazatot, és a reálgazdaság számára lehetővé akarjuk tenni a növekedést és a munkahelyteremtést, foglalkoztatás növelését. Kérem, hogy támogassák a jelentést. Köszönöm szépen, most pedig akkor Creighton miniszter kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! az a jogalkotási csomag, amelyel ma foglalkozunk, nagyon kemény munka eredményeként jött létre a két intézmény részéről, a tanács részéről. Szeretnék főként köszönetet mondani a lengyel, a dán és a ciprusi elnökségeknek. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Karasz úrnak, az Ekon bizottság elnökének, Bóz asszonynak, illetve a jelentéstevőknek, Bulman úrnak, Lamberts úrnak, illetve Ford asszonynak. Ugyanis nagyon jó szándékkal működtek együtt a viták során. Nagy örömömre szolgál az a tény, hogy sikerült politikai megállapodásra jutnunk, és ez azt jelenti, hogy 2014. január 1-től már ezt végre tudjuk hajtani létrejön egy egységes szabálykönyv, szabálykönyv a bankok számára, illetve a banki unió irányába is megnyitottuk az utat. Ez azt jelenti, hogy nemzetközi kötelezettségvállalásainkat tudjuk teljesíteni, illetve a Bázel 3-as megállapodás tőke és likviditási követelményeinek is meg tudunk felelni. Két pontot szeretnék kiemelni ebből a csomagból. Először is, ahogyan mindannyian tudjuk, az Európai Unió hatalmas kihívásoknak kell megfeleljen, hogy versenyképességét erősítse, illetve határozott gazdasági növekedés útjára lépjen. Ezért a puffer, illetve a likviditás felhalmozását szabályoznunk kell a bankok részéről, annak érdekében, hogy ezek finanszírozás a reálgazdaságba kerüljön be, főként a KKV-k számára. És úgy gondolom, hogy ez a csomag valóban meg tudja ezt a célt valósítani. Másodszorban pedig, míg a bázeli megállapodások a legnagyobb globális bankokkal foglalkozik, a mi szövegünk a bankokra és a befektetési vállalkozásokra is kipér. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon konkrét rendelkezéseket kellett a szövegbe beillesztenünk annak érdekében, hogy a globális szabályoknak is megfeleljünk, illetve a prudenciális üzleti követelményeknek megfeleljünk a későbbiekben fognak a képviselők erről a szövegről szavazni, amelyet valószínűleg jól ismernek, de azért mégis néhány elemet szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy a bankoknak több és jobb minőségű tőkével kell rendelkezniük, hogy a likviditás kezelési követelményeknek megfeleljenek. Ez nagyobb stabilitást biztosít a pénzügyi szektorban, és az észszerűtlen kockázatvállalást megakadályozhatja. A rendszerkockázati puffer tőke tőkén túl, amelyet a tagállamok bevezethetnek, egy olyan puffert is alkalmazunk, amely a rendszerszerűleg fontos intézményekre vonatkozik. Ez pedig a globális rendszerszerűleg fontos intézmények számára kötelező lesz. Olyan tőkepuffert kell alkalmazni, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a székhely szerint, illetve a befogadó állam szerinti bankintézmények felügyeleti érdekei között a tagállamok pedig nemzeti intézkedéseket hozhatnak, azonban elegendő biztosítékkal kell rendelkezni annak érdekében, hogy a bázeli szabályokat ne szegjék meg, illetve a prudenciális felügyeletet ne aknázzák alá. A nettó stabilitási finanszírozási ráta, a tőke áttételi ráta, a likviditás fedezési ráta esetében sikerült megállapodnunk olyan szabályokban, amelyek megfelelő egyensúlyt biztosítanak a bázeli követelmények, a prudenciális felügyelet, illetve a saját ambícióink között, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy biztonságos pénzügyi szektort alakítsunk ki. A bankoknak nyilvánosságra kell hozniuk, hogy milyen profitra tettek szert, milyen adókat fizettek be, milyen támogatásokat kaptak az egyes országokban, milyen forgalommal rendelkeznek, és hány alkalmazottjukban. 2014-től ezt a bizottságnak kell bejelenteni, 2015-től pedig nyilvánosságra hozni. A bankkár bónuszok maximalizálásával is foglalkoztunk. Vannak olyan lehetőségek, amelyek egyfajta rugalmasságot biztosítanak a kettő az egyhez arány esetében, illetve a bónusznak a 25%-át ki lehet fizetni késleltetett eszközök formájában. És úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum, amely a túlzott kockázatvállalást megakadályozhatja. Ami pedig a felügyeletet illeti, az Európai Bankhatóság szerepét megerősítjük, nagyon sok olyan felügyeleti feladatot kapnak, amelyek korábban nem rendelkeztek. Elnök, tisztelt képviselők, a jogalkotási csomaggal kapcsolatos megállapodásunk nem azt jelenti, hogy a munkák lezárult. A jogalkotás végrehajtása során szerzett tapasztalatainkat értékelni kell. Számos felülvizsgálati záradékot építettünk be a szövegbe, amely a jövőben a szöveg javításához vezethetnek. Például finanszírozást tartalmaznak a hosszú távú gazdaságfinanszírozás esetében, a nagy kockázatvállalásra vonatkozó rezsimet is tartalmazzák, illetve a likviditás fedezetsi rátát valamint a kockázatvállalásra vonatkozó szabályokat és korlátozásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon eredményes, nagyon jó az eredmény, amelyre sikerült jutnunk, és nagyon bízom a parlament támogatásában. Ugyanis ez egy hatalmas lépés abba az irányba, hogy a pénzügyi szolgáltatások iparágát jobban szabályozzuk, és a polgárok bizalmát helyreállítsuk az európai pénzügyi szektorban. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönöm, miniszter asszony. Most pedig Barnier biztos úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. 2011. július 1-én mutatták be ezt a szöveget először, és ma egy jelentős lépésre kerül sor, amelyet önöknek köszönhetően sikerült megtenni. Ez egy alapvető mérföldköve az egységes szabályokról szóló szabályozásnak, 8300 bankról van szó az egységes piacon, az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy a minőségi feltételek érvényesüljenek a likviditás tekintetében, az alaptőke tekintetében. Nagyon fontos a jobb kormányzás is hiszen kiderült az, hogy a válság felhívta a figyelmet a hiányosságokra, illetve az Európai Uniós felelősséget vállalt a miniszterek tanácsában eh, ezen a héten. Lucinda Creighton felhívta a figyelmet a különböző elnökségek eh, munkájára, a Dán, Ciprusi, Lengyel elnökség munkájára, és a jelenlegi írsoros elnökség is nagyon kompetens módon kezeli a témát, tehát az önök nagykövetsége e eh, Brüsszelben ezt a munkát köszönjük szépen, illetve köszönjük szépen ott már Karászál jelentéstevő munkáját, ő mindig rendelkezésre állt, nagyon kompetens szakember, illetve köszönjük szépen a, az árnyék jelentőstevők Burman, Fordasszony, illetve Wortman a árnyék jelentéstevők munkáját is. Számos trialóguson vettek részt az elmúlt hetekben, és úgy érzem, hogy egy kompromisszum, egy dinamikus kompromisszum született, eh, amely annak köszönhető, hogy az önök szakemberei megpróbáltak megfelelő megoldást találni a kompromisszum elemeit illetően. Néhány pontot szeretnék felvetni, amelyekben az Európai Parlament előrelépést eredményezett az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Nagyon fontos, hogy jelenlegi válságban a speciális rendelkezések szerepe. Tajáni úrral beszéltünk már két évvel ezelőtt is a KKV-kre vonatkozó külön szabályozásokról, és úgy érezzük, hogy ezen a téren is az Európai Parlamentnek köszönhetően sikerült előrelépni, illetve a mediációban is a bankok között illetve eh, Lamberts úr a különböző rendszerkockázatok tekintetén is sikerült a parlamentnek köszönhetően előrelépni, illetve a technikai szabályozásokat illetően is, ami pedig a felügyeletet eh, illet, illeti, a bankok eh, kötelesek ezt felállítani, és hamarosan bemutatom a bizottság munkáját ezen a területen a paralel párhuzamos banki ágazatot illetően, ezt shadow bankingnek is nevezzük. Nagyon fontos kormányzási javítás, amit említettem, az átláthatóság javítása, a jövedelmezés területén az átláthatóság javítása ellen Márkárt itt látom a felső sorokban, ő is foglalkozott ezekkel a témákkal, és jelentősen sikerült előre lépni az átláthatóság területén a parlamentnek köszönhetően, mint említettem a jövedelmezéseknél a bankokban. Természetesen a bankok a társadalom részét képezik, nem a társadalmon kívül helyezkednek el, Éppen ezért az említett intézkedésekkel meg kell próbálni visszanyerni a polgárok bizalmát. illetve nagyon fontos nemzetközi vitát indítani ezekben a témákban azért, hogy Európa nem adjon, nagyon egyedül, még akkor is, hogyha elsőként hoz létre egy ilyen szabályozást. Tehát, mint említettem, megelégedésünkre szolgál a kompromisszum, nagyon kiegyenlített, mindenki megtette az erőfeszítéseket, a rugalmasság, nemzeti rugalmassági mechanizmus még nem megfelelően kiforrott, a bizottság ezt így érzi, és a jelentéstevővel illetve Bóz asszony, önnel is folytattunk párbeszédet, ami a kompenzációt eh, illeti, illetve a tőke átételt illeti. A Bázeli Bizottság a jövőben hamarosan konzultációt fog indítani, hivatalos konzultációt ezekben a témákban azért, hogy végleges álláspontját 2013 végén el tudja fogadni. Úgy érzem, hogy Éppen ezért még nem szabad végkövetkeztetéseket levonni a bázeli folyamat kapcsán, hiszen a tanács is módosítani fogja a szöveget. A 416-os cikkelyben valószínűleg törlésre kerül egy rész, amely a kompenzáció megtétását irányozza elő. Tehát tisztelt képviselők, úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szöveg, a Single Rule Book a banki ágazatban. ez a szöveg megvalósul a gyakorlatban, 2014 elejével a banki felügyeletben, ami az egységes belső piacot illeti az új felügyeleti hatóságokkal, illetve az Európai Központi Bankkal egyet, amely 2014 tavaszától fogva egy közvetlen hatást is kifejthet. Úgy érzem, hogy egy munka végéhez érkeztünk, ezt meg is említettem Dublinban, a miniszterek találkozóján, tehát több mint egy éve foglalkozunk ezzel. Vannak olyan elemek, amelyeket, ha már korábban sikerült volna megvalósítani, úgy sikerülhetett volna a kockázatokat csökkenteni a banki ágazatban, nem csak a ciprusi helyzetre gondolok, hanem egész Európára. Tehát sikerülhetett volna megakadályozni 5-6 évvel ezelőtt a jelenleg kialakult helyzetet a Single Rule Book segítségével. Az Európai Bizottság ugyanezzel az eltökéltséggel az Európai Bankuniót illetően további elemeket szeretne még kidolgozni és ez párhuzamosan fog működni a banki felügyelete az Európai Központi Bankkal, és mint említettem, júniusban a bizottság ezeket a javaslatokat bemutatja majd. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm szépen ezt a rendkívüli eltökélt munkát, hiszen nagyon fontos szövegről van szó, remélem sikerül ezt már elfogadni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Bárnyé biztos úrnak. Most eh, a frakciók felszólalói következnek. Wortmann Kohl kolléganő kezdi a sort. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jogszabály a megnövelt tőkekövetelményekre vonatkozóan alapvető fontosságú az Európai Bank ágazat stabilitása és annak megerősítése szempontjából. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnknek, Ottmar Karasznak, nagyon fontos munkát végzett. Mind a parlamentben, mint pedig a tanácssal és bizottsággal való tárgyalások során fontos munkát végzett, hogy megszülessen ez a megállapodás, és természetesen a többi kolléga is hozzájárult ehhez. Nagyon fontos prioritásokról van szó a néppárti frakció számára, megnövelt tőkepuffer a bankok esetében, annak érdekében, hogy a bankok jobban át tudjanak vészelni egy válságot, és nagyon fontos, hogy különösen magas pufferekre van szükség a rendszer szintű bankok esetében, hiszen elkerülendő az a helyzet, hogy az adófizetők pénzével kelljen a bankokat megmenteni. Emellett a bankbónuszokat is korlátozzuk európai szinten, nagyon fontos ez ahhoz, hogy a bankok és a bankárok magatartása megváltozzék, hogy ne csak a rövid távú érdekeket kövessék. Nagyon fontos, hogy a bankok hitelt nyújtsanak a kis és középvállalatoknak. A tőkekövetelményeket illetően ez is, ezt is figyelembe vettük. A tőkekövetelményekre vonatkozó jogszabály alapvető eleme az új bankuniónak, hozzájárul annak javításához, és egyetért értek Barnier úrral, gyorsan kell cselekednünk. A parlament és a tanács megállapodott a bankfelügyeletet, illetően fontos, hogy az LKB irányítsa ezt a felügyeletet. A kérdés, hogy hogyan értelmezendő a pénzügyminiszterek múlt heti Dublini tárgyalása, azt jelenti az ott elhangzott, azt jelentik az ott elhangzottak, hogy lassan kell előre haladnunk, vagy hogy gyorsan haladhatunk. Ami a parlamentet illeti, gyorsan szeretnénk szavazni, és mielőbb szeretnénk a megállapodást a gyakorlatba eltültetni, igaz ez a válságmechanizmusra is. Bárnyi úr, felszólítom önt, hogy még a nyár kezdete előtt terjeszen elő egy javaslatot a bankok szanálására vonatkozóan, hogy még a nyári szünet előtt szavazhassunk erről. Köszönjük szépen Bortman Kul kolléganőnek, most pedig Udo Bullman következik három és fél percben. Tisztelt kollégák! Valóban én is úgy gondolom, és a szociáldemokrata frakció nevében mondom ezt, tárgyalások során nagy dolog történt, nagy dolog született, nagy siker, és valóban a válságot követően talán ez a legambiciózusabb reform. Ennek tudatában engedjék meg, hogy előzetesen elmondjak egy dolgot. Nem volt ez az egész egyszerű. És meg kellett állapítanunk, hogy nem vontuk le megfelelően a válság tanulságait. Ezt abból láttam, hogy meg, beszélgettem sokokkal, akik úgy értik, hogy nem volt igazságos, hogy őket érintik a reformok. Sajnos a bankokban még nem vonták le megfelelően a tanulságokat, és a pénzügyi minisztériumokra is igaz ugyanez sajnos, hiszen máskülönben előbb megszületett volna a megállapodás. Nagyon sokszor fordult elő hogy a nemzeti pénzügyminisztériumok is a múlt szellemében jártak el. Igen, javulást akartak, de azért hozzájárulni ehhez a változáshoz nem akartak. És ehelyütt, kedves kollégák, úgy gondolom, hálával tartozunk Ottmar Karasznak, aki a tárgyalásokat vezette, de hálával tartozunk az egész Európai Parlament tárgyalási tímjének, csoportjának, csapatának is, és ezek nem csak a képviselők, hanem azok a munkatársak, akik előmozdították az ügyet, és ez egy nagyon fontos üzenet, mondom Michel Bárnyénak, a jövendőbeli jogalkotás szempontjából. Ez az Európai Parlament nem hagyja magát téldre kényszeríteni. Ez az Európai Parlament meg fogja adni a megfelelő válaszokat, nem csak a CRD, CRD esetében, megtesszük ezt majd a közvetítő bankok esetében, megtesszük azt, amikor a hedge fundokkal foglalkozunk, amikor a különböző hitelminősítékkel fog, foglalkozunk. Az adófizetők bízhet, bízhatnak abban, hogy ez az Európai Parlament komolyan veszi az ő érdekeiket, és meg, ennek megfelelően jár majd el a jogalkotásban is. Ez az a fontos és bátor eredmény, amelyet elértünk, túlmenően a jelenlegi jogszabály, jelenleg tárgyalt jogszabály tartalmán. Igen, Szigorúbb szabályokat fogunk megfogalmazni, ezáltal biztonságosabbá tesszük az egész rendszert, de nem differenciálatlanul járunk el, hanem azt mondjuk, hogy azok, akik a kockázatokért felelősek, szigorúbb szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. És éppen nem azokat akarjuk teherrel sújtani, akik a válságban megfelelően jártak el, segítették a KKV-kat, és megbízható partnerek voltak a magánügyfelek számára. Ha a mi frakciónk akaratát követtük volna, akkor még inkább differenciáltunk volna, még inkább különbséget tettünk volna a rizikó, illetve a kockázat profilok által, de úgy gondolom, így is sikeresek voltunk. A KKV-kat nem fogjuk túlzottan terhelni a továbbiakban, és a helyi szintű hiteleket sem fogjuk korlátozni, amelyek oly fontosak a helyi infrastruktúra, a korszerű infrastruktúra fejlesztésére. Ahol nemzeti sajátosságok megkövetelik, hogy más válaszok, más megoldások szülessenek, ott ezt lehetővé tesszük, de az egységes piacot nem fogjuk széttagolni. És sikerült nagy áttöréseket áttörni a banki bónuszok, bankbónuszok esetében, elkerülhetők lesznek a jövőben a menedzsmentbeli hibák, és Gondoskodunk arról, hogy az átláthatóságra vonatkozó szabályzás révén is igazságosság szülessége. A bankoknak meg kell adniuk, hogy hol mennyi nyereséget kaptak, mennyi támogatásban részesültek, és így tovább. Az elnök félbeszakítja, felszólalt Bósz kolléganő következik két percben. Valóban nagyon hosszú és nagyon technikai jellegű tárgyalás volt, de a végleges csomaggal nagyon elégedett vagyok. Nyilván egy szabályozói arányt én magam alacsonyabb szinten határoztam volna meg, de azt majd máskor fogjuk megtárgyalni. A bónuszok nagyon fontosak, hiszen valamilyen módon tükrözik az elvégzett munkát, de azért mégiscsak egy olyan észszerű hatást egy olyan észszerű arányt kell meghatározni, amely a kockázatvállalási hajlandóságot szabályozza. Európa most irányítja a világot oly mondon, hogy abban az időszakban, amikor a növekedés visszaszorult, a kereskedelmi kölcsönökkel foglalkozva vezető szerepet játszhatunk. Hasonló módon progresszív álláspontot képviseltünk a hedge fundok esetében, legalábbis addig, amíg a megfelelő kalibrálást ki nem alakítjuk. A CVA egész lényege az, hogy az Európai Unió esetében egyfajta személyre szabott megoldást alkalmazzunk, azonban a USA esetében a CDS-nél megfelelő vállalati arányokat nem határoztak meg. a tranzakciókra vonatkozó információk közététele kiterjedhet arra is, hogy egyfajta fekete listákat alakítunk ki, ki fizetett adót és hol. Ezt is országról országra egy beszámolói rendszer alapján fogjuk közzétenni. Vegy, vegyük figyelembe, hogy ez minden szektorra fog vonatkozni, és ezt itt mi kezdtük el. Aztán a tőkepufferek, pufferek, rugalmassága, illetve az egységes piacra vonatkozó óvintézkedések, megoldási rezolúciós tervek mind-mind innen eredtek. Nyilván még vannak vitás kérdések, de azt gondolom, hogy a kockázatvállalás esetében is ez nagyon fontos lesz. Köszönöm, Bolsz kolléganő, Lamberts kolléga kap Bon. Uh, je ne sais pas s'il va encore se trouver grand monde. Nem tudom, hogy találunk-e még további szavakat arra, hogy Európa nem tudja szabályozni eh, a pénzügyi szekkort, de úgy érzem, hogy ez igenis eh, sikerült. Jelentős előrelépésről van szó, amely megragadja a problémát, a, probléma, a bankokat, illetve a rendszer problémákat, amelyek a válsághoz eh, vezettek. Tehát ezzel jelentős munkát végeztünk, nagyon font fontos, hogy eh, ne a pénzügyi ágazat diktáljon, és ez vezessen a demokráciához, hanem ez pont fordítva legyen. Első alkalommal kerül sor a likviditási szabályok bevezetésére, ezek pedig rendkívül fontos pontok, az átláthatóság és továbbá a jövedelmezés a bankokban. Többször hallottuk azt, hogy a jövedelmezések nem jelentik a problémát, ez pedig nem igaz, hiszen a bankok kockázati válságához pont evezetett. Ezzel a szabályjal, pedig hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az ebből adódó kockázatok csökkenjenek. Többször elhangzott a vita, vitában az, hogy nagyon fontos az átláthatóság, nagyon fontos, hogy a versenyképes piacon, versenyképes helyzetben mindenki átlátható legyen. Legtöbbször a vitában utolsó liberálisként éreztem magam, amikor a teljes mértékű átláthatóságot szorgalmaztam. Hogyan tudunk elégedettek lenni ezzel a két számukra alapvetően fontos ponttal? Szembeszálltunk a bankokkal, akik úgy viselkedtek, mint valamiféle ö, szakszervezetek. A parlament egyetem elmondta politikai véleményét, illetve a közvélemény is jelentős mértékben szembeszállt azzal, hogy a bankokban a jövedelmezés kihágó módon maga, magas maradhasson, és mindez ne legyen átlátható. A saját tőke meghatározó pont ebben a témában, és jelenleg egy olyan szabályozásra van szükség, amely a tőke áttételi mutatót is jobban szabályozza, de itt még nem járunk, a bizottság sem készítette az ezzel kapcsolatos javaslatait. Bizonyos pénzügy miniszterekhez szeretnénk foga, fordulni, akik bizonyos szakszervezeti képviselőként léptek, léptek fel. Például Moszko, Moszkovics francia pénzügyminiszter ellen, Wolfgang Schäublének is el szeretnénk mondani azt, hogy Németország érdeke nem egyenlő a Deutsche Bank vagy a Commerzbank érdekeivel. Az általános érdekeknek meg kell maradniuk, és ez a szöveg ezt érte el. Szeretnék köszönetet mondani három szereplőnek is ebben az anyagban. Az első a brit kormány, ez nagyon furcsának tűnhet, a bónuszokról folytatott vita után, de úgy érzem, hogy ez egy olyan kormány Európában, amely igenis intézkedéseket hozott a rendszer kockázatok kiküszöbölésére. Igenis a nagy-britanniai kormány volt az, aki meghozta ezeket az intézkedéseket, és ez a kormány a parlament mellett állt ki az ambiciózus célek mellett. Michel Bárnyának is köszönetet szeretnék mondani, aki úgy érzem, hogy a motorja egy olyan szabályozásnak a bizottság mellett, amely egy fenntartható pénzügyi szabályozást eredményezhet, nem ez lesz az utolsó szöveg, ebben biztos vagyok, és úgy érzem, hogy egy olyan biztosról van szó, aki mindent megtett, és nem ideológiai alapon járt el, és a belső piaci biztossal is szembeszállt az ügy érdekében. Ott már Karásznak, a jelentéstevőnek is köszönetet szeretnék mondani. Úgy érzem, hogy ő egyetlen párti érdekein felül tudott helyezkedni, és az általános érdekeket eh, tudta képviselni, a parlament érdekeit a tárgyalásokon. Ott már úgy érzem, hogy ezek a tárgyalások sikeresek voltak, de eh, a munk közös munkában benned egy barátot és egy eh, politikust ismerhettem meg. Köszönöm. Köszönöm, Lamberts kolléga, Ford kolléganőnek adom meg a szót. The banking... Köszönöm szépen, a bankipar egyre globálisabbá válik, ezért globális szabályozásra van szükség, és támogatom a globális szabvány irányába való elmozdulást, illetve az esélyegyenlőséget. A bizottság egy évvel ezelőtt számos változtatást szavazott meg a globális szabványokra vonatkozóan, azonban nagyon sok ilyen követelményt feladtunk a tárgyalások során, és egy olyan csomag lett az eredmény, amely a bázának nem felel meg. Frakcióm biztosítani akarja, hogy nem csupán a bankok erősödtek meg, hanem az adófizetők pénzét is védeni kell. Nagyon fontosnak tartom, hogy a veszteségeket az equity tulajdonosok vállalják. A ciprusi helyzet ugyanis ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire kritikus tud lenni a helyzet, és úgy gondolom, hogy a tőkére vonatkozó adósságokat ebben az esetben úgy kell leírni, hogy a kockázatot vállalók vállalják annak a felelősségét. Úgy gondolom, hogy a jogalkotás ebben az esetben nem tudott kiegyensúlyozott helyzetet teremteni a globális szabványok tekintetében. A bankok elszámolásait úgy kell kidolgozni, hogy azok a reálgazdaság követelményeinek feleljek meg, és Szeretném arra felszólítani a kollégákat, hogy a KKV-kat támogassuk ebben az esetben, illetve a lakásépítő vállalatok helyzetét, illetve a jelzálog tulajdonosokat vegyük figyelembe. Sok-sok órán keresztül harcoltam azért, hogy a nemzeti hatásköröket megőrizhessük, ugyanis a tagállamok számára fontos, hogy egyes esetekben akár a magasabb színvonalú, erőteljesebb szabályozást megőrizhessék, ami pedig a bankárok javadalmazását illeti, nyilván itt globális, globális szabályozásra van szükség, és ezért azt gondolom, hogy olyannak kell lennie ennek a rendszernek, amely az ösztönzőkre vonatkozik. Elnök úr, még folytatnám. A jogszabály a globális szabályozás irányába mozdul el. A frakcióm nem fog ez ellen szavazni, az elnök félbeszakít. Köszönjük szépen, Blum kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy itt mintha a remény győzedelmeskedne a tapasztalat felett. Nem az igazi problémáról beszélünk. Az igazi probléma ugyanis az, hogy nem megfelelő a banki rendszerünk, ahol a bankárok olyan hitelt tudnak nyújtani, olyan pénzt tudnak hitelként kiadni, amelyel nem rendelkeznek. Ha megnézzük az 1950-es évek Amerikáját, akkor ott ez egy súlyos bűncselekmény volt. Sok szabályozás nem megfelelő volt, ezért egyfajta válsághelyzet alakult ki, és az új szabályok nem gátolják meg, hogy egy új válság alakuljon ki, mert nem megfelelőek. Úgy gondolom, el kell választani egymástól a beruházási bankokat és a kereskedelmi bankokat. A bankok stabilitásáról beszélnek itt sokan, és arról, hogy ezek a bankok ellen tudnak állni a sokkoknak, ami azt jelenti, hogy az emberek ki akarják venni a pénzüket a bankból. Hát ez nem kellene, hogy sok legyen a bankok számára. Ez egy teljesen normális dolog, hogyha az emberek kiveszik a pénzüket a bankból. És hát ugye a bónuszokról is beszélünk, a jutalmakról, Gyakorlatilag azt láthattuk, hogy a bankárok bűncselekményeket követtek el, egyetlen egy bankárt sem küldtünk azonban ezért börtönbe. Több millió ö, brit fontot vettünk el a bankbetétesektől, ö, a beruhá, befektetőktől, és egyetlen egy bankár sem került börtönbe. Ez szégyen. Ez katasztrófa. Úgy gondolom egyébként, hogy a központi bankok is ugyanolyan bűnösek. Én azt is szeretném látni, hogy a központi bankárok is börtönbe kerüljenek azok, akik felelősek, emellett pedig nem megfelelő eljárás egyszerűen új bankókat nyomtatni, hiszen ha ezt egy magánszemély tenné meg, azonnal börtönbe kerülne emiatt. Tehát nézzük meg, hogy a politikusok és a bankárok nem kapnak büntetést, miközben az adófizetők pénzéből mentjük a bankokat. Köszönjük Blum kollégának, most pedig Klúte kolléga következik két és fél percben. Egy kék kártyás kérést látunk. Az elnök azt mondja, hogy mivel késlekedünk, nem lehet elfogadni a kékkártyás kérelmeket, főleg olyan kollégáktól nem, akik már felszólaltak, Klute kolléga. Köszönöm szépen, néhány kolléga az elmúlt napok során forradalomról beszéltek, a CRD 4 kapcsán és a bázali szabályozás kapcsán, én ezzel nem értenék egyet ilyen formában, mégis úgy gondolom jelentős lépést tettünk ezzel a szabályozással abba az irányba, hogy rekonstruáljuk és stabilizáljuk a bankágazatot és a pénzügyi ágazatot az Európai Unióban. Úgy gondolom a mi szemszögünkből is gratulálni szeretnénk ott már Karasznak, kiváló munkát végzett, Michel Barnier munkájának munkájára alapozva. Mi a magunk részéről szeretnénk ezt elismerni. Különösen támogatjuk, hogy sikerült egy diversifikált bankágazatot kialakítani és biztosítani annak stabilitását az Európai Unióban. Számunkra nagyon fontos a regionális bankokat és a takarékszövetkezeteket védeni, és nem feladni ezeket egy nagy bank koncepció miatt. A takarékbankok stabilnak mutatkoztak a válság során, megfelelő partnerként működtek a KKV-k számára. Nagyon fontos számunkra, hogy a bankágazatnak ezt a részét stabilizáljuk és, és garantáljuk annak biztonságát, és ezt meg is tettük. Többet is tehettünk volna, Udo Bullman is mondta, de úgy gondolom jó irányba haladunk. Az átláthatósági előírásokat és a bónuszokra vonatkozó szabályozásokat is támogatni tudjuk, ha bár nem értem teljesen, hogy a tanács miért nem egyezett bele az eredeti javaslatba, mégpedig, hogy legyen az egy, egy az egyhez arányú szabályozás, ez még jobb lett volna a választók számára, mégis fontos lépés volt ez is. Szerettük volna, hogy magasabbak legyenek a tőkekövetelmények, mi a mi módosítónkban 18%-ot javasoltunk, ez nagyon magas arány volt, a takarékbankok számára ez nem lett volna teljesíthető. Ugyanakkor, hogyha 15%-os arányt határozunk meg, akkor ez nincs olyan messze az általunk kívánatosnak tartottól, tehát ez is elfogadható számunkra. A leverage ratio esetében néhány kritikus megjegyzésünk van, szerettük volna azt előbb bevezetni, és nem együtt döntés révén, hanem delegált jogi aktusok révén, de ezt nem sikerült elérni. Lehet, hogy majd utólag lehet még itt valamit változtatni. Számunkra ez fontos azért, hogy a kisbankok ágazatát is támogathassuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük! Zeistra kolléga következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr. A központi bankoknak nagyobb felügyeleti szerepet kellett volna biztosítani, ugyanis inflációs veszélyekkel járnak az ilyen jellegű tranzakciók. Vannak egyes központi bankok, amelyek így jártak el, mások nem. Az új rendeletben a monetáris politikát a puszta gazdaságpolitikával, illetve üzletpolitikával keverjük össze. Ugyanis a monetáris politika az központi bankok hatáskörébe tartozik. A kisebb bankokra kell bízni, hogy más aspektusokkal foglalkozzanak. Azonban az üzleti vállalkozások és a bankok úgy tűnik, hogy elveszítik saját üzleti vállalkozások irányításának bankoknak szerepét. A bankok sem különbözhetnek ebben az esetben más vállalatoktól. Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy az Európai Unió megpróbálja nemzeti jogszabályokat elhárítani, és egy szupranacionális jogalkotást kíván kialakítani. Ami az üzletvezetést illeti, ha már ebbe beavatkozunk, akkor tegyük azt megfelelően. A világszintű bankok nem vállalnak irracionális kockázatokat. Ezért nem gondolom, hogy a bankok problémáját ezzel a szabályozással megoldhatjuk. Nyilván a válságot valamilyen más megközelítéssel el lehetett volna kerülni, de úgy gondolom, hogy ez most már nem segít, hanem úgy tűnik, hogy most már csak túl későn léptünk közben. Köszönöm szépen, elnézést, de nem tudok elfogadni kék kártyát, különösen nem olyan kollégáktól, akik már kaptak szót, vagy szót fognak kapni. Folytatjuk a frakció képviseletében a hozzászólók sorát. Balc kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevenek ott már Karasznak szeretnék köszönetet mondani, aki rendkívüli munkát végzett, és természetesen az és tevőkkel karöltve dolgozott együtt. Az Európai Parlament szigorú saját tőke szabályozások, tőkekövetelményeket szeretne a bankok számára, a pénzügyi piacok biztosítása érdekében, és ezzel képviselve az európai polgárok érdekeit. Azt gondolom, hogy ez az alapvető szabályozás, a menedzserek bónusza, mellett egy kicsit a háttérbe szorult. Én fontosnak tartom ezt a témát amúgy. Úgy érzem, hogy minőségi és mennyiségi szempontból is jobb saját tőkére van szükség, és jobb követelményekre bankoknál. Üdvözlöm azt, hogy a nemzeti pénzügyi piacok jellegzetességeire is tekintettel van a szöveg. A gazdasági modellje alapján egyik eh, intézet sem kerül eh, rossz eh, helyzetbe, tehát nem a jogi forma meghatározó, hanem a saját tőke minősége. Éppen ezért ezzel arra kell szorítani a bankokat, hogy a saját feladataikra összpontosítsanak a reálgazdaság finanszírozására és a KKV-k segítésére. A KKV-k számára csökkenteni kell a kockázatot, 75%-ról 50%-ra sikerült ezt csökkenteni, és a saját tőkekövetelményeket is csökkenteni kell a számukra. Jelentős eredményről van szó a jelentés kapcsán az egész parlament számára. Köszönöm szépen, Balc kolléganő, McCarthy kolléganő. Köszönöm szépen, én is szeretnék Karasz úrnak gratulálni, illetve a tárgyalócsapatnak. 2010-ben Karaszóra dolgoztam együtt, megpróbáltunk szabályokat létrehozni a bónuszok, illetve a késletetett bónuszok esetében, és a bankok akkor azt kérték, hogy egy olyan rátát vezessünk be, amely a fizetésre vonatkozik a bankok esetében pedig olyan korlátozásokat kellett volna bevezetni, amely az egy, egy az egyhez arányt támogatná. Remélem, hogy ezek a szabályok egy fenntarthatatlan bankmodellt megszüntetik, ahol például egy brit bank, az ABS, több mint 5 milliárdos kis ö, veszteséget könyvelt el, ugyanakkor viszont még így is 600 millió, bónusz, 600 millió fontnyi bónusz fizetett ki 2010-ben. Boris Johnson ezt a banki kultúrát pedig megvédték. Ez a furcsa kultú, ezt a furcsa banki kultúrát a lakosság elutasítja. A lakosság ugyanis azt javasolt, azt támogatta, hogy nagyobb pénzügyi szabályozást valósítsunk meg, illetve felső korlátot állapítsunk meg a bankárbónuszok esetében. Például az egyik jelentős bank vezetője több mint 700 milliós bónuszt kapott Ugyanakkor viszont a választó kerületemben az emberek szegények és nyomorognak. E, meg kell ezt változtatni mielőbb. Köszönöm szépen, megkászik kolléganő, Gulár kolléganő kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet szeretnék mondani teljes szívemről a bizottságnak, aki kezdeményezte a szöveget, és a tanácsnak is, illetve a parlamenti jelentéstevőknek. Ott már Karasz, és, illetve a csapata bebizonyította azt, hogy ezt a parlamentet igenis tisztelben tartják, hogyha dolgozik, mégpedig ilyen kitűnő módon, ezt pedig érdemes hangsúlyozni. Én nem voltam uh, tagjának a csapatnak, éppen ezért eh, mentes vagyok mindenféle érdekektől a dicséretben is. Úgy érzem, hogy ez hozzáadott érték az Európai Parlament részéről a speciális témában, a hiteleket, illetően a KKV-k számára nem szabad megfetkezni arról, hogy Európa fő problémája jelenleg a beruházások hiánya, növekedés hiánya nagyon sok tagországban, illetve az átláthatóság kérdése. Lehet, hogy ebben a szövegben ez nagyon sokat megváltoztathat. Nem csak a pénzügyi ágazat vállalkozásai számára, hanem a harmadik világországai számára is. Biztos úr, egy mondatot szeretnék mondani, jövőre nézve, tartsa fenn ezeket az erőfeszítéseket, hiszen a megoldás az önkezében van, illetve a tanácsnak is vállalnia kell a felelősségét, az elmúlt év júniusában maga a tanács is jelezte azt, hogy igenis vállalja a közvélemény felé a felelősségét ebben a kérdésben. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani, illetve az összes administratív munkatársnak is. Köszönöm. Köszönjük Gulá kolléganőnek, Strejcsek kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A ma délelőtti eszmecserénk két részre tagolódik. Egyrészt magas elvárásokat láthatunk, másrésztről pedig többen aggályokat fogalmaznak meg, de hát az aggályokról jóval kevesebbet hallhatunk, mint a magas elvárásokról. A magas elvárás alatt az érthető, hogyha nem lett volna válság, akkor nem rázkódott volna meg az Európai Unió pénzügyi ágazata. Úgy látom, a legtöbben így gondolkodnak. Másrésztről Creighton asszony nagyon meggyőzően mondta el, mennyire fontos szem előtt tartanunk azt, hogy nem szabályoztunk olyan mértékben, vagy olyan módon, hogy elkerülhető legyen az a helyzet, amelyben a rágazdaságnak nincsenek megfelelő, nincs megfelelő likviditása. Köszönjük szépen, Morganti kolléga, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétség kívül a bankoknak nagy felelőssége volt a jelenlegi válság kialakulásában, és bármely intézkedés, amely abban segíthet, hogy a hasonló helyzeteket megakadályozok, azt támogatni kell. Európának szilárd, felelős bankokra van szüksége. A gazdaság és a polgárok szempontjából egyaránt elfogadhatatlan, hogy az adófizetők legyenek azok, amelyek a pénzintézeteket megmentik, csak azért, mert hibás döntéseket hoztak. A legegyszerűbb megoldás az lenne, amelyet egyébként már javasoltam egy ideje, hogy egyértelműen válasszuk szét a kereskedelmi bankokat és a többi befektetési intézményt. Térjünk vissza az 1933-as amerikai törvényhez. Ennek a 90-es évek végén lett vége, és ez sem véletlen egyébként, hogy mikor törölték el, ugyanis azóta alakultak ki nemzetközi szinten a problémák. A jelenlegi javaslat egyértelmű előrelépés, mert végre korlátozza a bankvezetők bónuszait, ugyanis erkölcstelen a pénzügyi katasztrófákban résztvevők számára, hogy több millió eurós bónuszokat kapjanak a Monte de Paschi bank igazgatója például több mint 5 millió eurós aranykézrázást kapott, mi pedig pontosan tudjuk, hogy micsoda károkat okozott. Tehát ez Európa egyik legfontosabb bankja. Úgyhogy az eredményeket kell jutalmazni, ez az az intézkedés, amelyet támogatnunk kell. Köszönjük szépen, egy percben Angurákis kolléga. Köszönöm szépen. A bankok tőkekövetelményének megnövelés az Európai Unióban nem azt célozza, hogy szanáljuk a pénzügyi ágazatot, vagy hogy tehermentesítsük az adófizetőket. A bankbónuszok csökkenésével sokkal inkább el akarjuk fedni azt a tényt, hogy a válság valódi oka nem néhány bankár felelőtlen cselekvése volt, hanem a tőke felhalmozása. Az Európai Unió és a monopóliumok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az emberek életére, és céljuk az, hogy a kapitalisták nyerességét biztosítsák. 27 millió munkanélkülit eredményez mindez. Az Európai Unióban természetesen konfrontációk is adódnak, ezek az Európai Unión belüli imperialista versenyben mutatkoznak meg, de az Európai Unión kívül is láthatjuk ezt. A nagy bankok csak a nagy bankok tudják a köve, követelmények, tudnak a tövek, követelményeknek eleget tenni, a kisbankok ki fognak halni, összeolvadásokra kerül sor, és a nép szenvedi meg mindezt. Köszönjük szépen, Mártin kolléga következik másfél percben. Hát minden tiszteletem neked ott már. Minden elismerésem nagyon szorgos kis méhként dolgoztál, és sok-sok mézet gyűjtöttél össze, de mint pozitívan gondolkodó Európa barát, aki azonban néha a kritikus szerepét is eljátsza, el kell mondanom, hogy azért nem teljes a siker. Természetesen szerettük volna, hogy a banki jutalmak, bankárok jutalmainak korlátozása mellett világos lépéseket tegyünk abba az irányba, hogy a hedge fundok menedzserei esetében is megtegyük ugyanezt, és különösen szerettük volna, hogy a leverage ratio esetében kötelezővé váljon a szabályozás. Noha nagyon pozitív már az is, hogy az egyszerű banki ügyfelek számára is világosan válik ezentúl, hogy a bankok milyen üzleti modellt követnek, és milyen kockázat kapcsolódik ehhez. De természetesen tudható az is, hogy még meg kell törnünk az egészen nagy diót, Arlene McCarthy ezen dolgozik, el kell választanunk megfelelően a befektetési, beruházási bankokat és a kereskedelmi bankokat. És a kockázatot a rendszeren belül oly mértékben kell csökkentenünk, hogy nem csak hogy az Európai Unió banki világában, hanem a nemzetállamokban se keletkezhessék újabb válság. Tehát a bank ágazatot gyakorlatilag sok esetben szét kell vernünk, úgymond, annak érdekében, hogy egyetlen egy nemzeti bankot se lehessen finanszírozni az adófizetők pénzéből immáron. Köszönjük! Másfél percre Stolojan kolléga következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Ottmar Karasz kollégámnak, illetve valamennyi árnyék jelentéstevőnek a kitűnő munkáért, a két jelentésért, mely a tőkekövetelményeket szabályozza a bankok és hitelintézmények, illetve befektetési vállalkozások esetében. úgy tűnik, hogy a hitelminősítő intézetek szerepét alulértékeltük, ezért azt mondom, hogy azért támogassuk ezt a két jelentést, mert egyértelműen elmondják, kimondják, hogy a bónuszokat korlátozni kell, és a megfelelő ösztönzőket teremték a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára, hogy térjenek vissza a reálgazdasághoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sztorián kolléga. Másfél percben Sánchez Preszédó kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én magam is szeretnék Karasz kollégának, illetve a tárgyalócsapatnak gratulálni, ugyanis sikerült egy, elérni ők, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, amely a jelenlegi banki helyzet hibáit megpróbálja szabályozni. Nagyon fontos, hogy a fenntartható növekedést támogassuk, megfelelő tőkével rendelkezzenek a bankok, véde, védelmet biztosítsunk a nagyon összetett kockázatvállalások ellen az irányítást, a kormányzást támogassuk, illetve megfelelő e- ösztönzőket vezessünk be. A jelenlegi kezdeményezés a G20-ak során vállalt kötelezettségeket is alátámasztja, hogy megfelelően támogassuk és kielégítsük az európai családok és polgárok igényeit, illetve a Bázel 3-as rendszernek is megfeleljünk. Az Európai Unióban egysége szabályokra van szükség a felügyelet és a kormányzás szabályozását illetően. Szerintem számos nagyon jó elemet tartalmaz ez a javaslat, mint az összes 800 millió illetve 800 ezer bankintézményre vonatkozik, a nemzetközi bankrendszert is átalakítja, ugyanis úgy tűnik, hogy a jelenlegi banki kultúra átalakítására igenis szükség van, és a, az országokra lebontható elszámolási szabályokat is támogatja, illetve a rendszerkockázatok és a kisvállalkozóknak nyújtandó kölcsönök is szerepelnek ebben. Szerintem a reformot folytatni kell. Köszönöm szépen, Sánchez Presedo kolléga. Egy percben Schmidt kollégának adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankoknak egy magasabb eh, tőkepuffert kell kialakítaniuk, illetve jobb tőke minőséget. Kiderült a válságból, hogy túlságosan magas kockázatot vállaltak a bankok, éppen ezért szabályozásokra van szükség a bónuszok korlátozását illetően is. Én örültem volna annak, ha bankuk maguk szabályozták volna ezt, illetve maguk oldották volna meg ezt a kérdést de nagyon sok bankigazgató úgymond becsukta a fülét ebben a kérdésben, és egyáltalán nem volt meghallgatni a közvéleményt. Én a bankágazatot már nem szeretném folyamatosan pellengére állítani. Örülök annak, hogy a javaslatomat támogatta a parlament a kijelölési rendszerek kapcsán, az igazgató tanácsok kijelölését illetően, illetve a nők, férfiak arányát illetően a bankok ezt saját maguk kell, hogy tudják szabályozni. Hiszen itt vállalt vezetési kérdések is felmerülnek. Ez a kérdés Németországot és a kancellár asszonyt is jelentős mértékben foglalkoztatja. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Kamal képviselő kap szót egy percben. Elnök úr, kollégák, örülök annak, hogy a, a szabályozás megszületett, ezt üdvözöljük, viszont örültem annak, hogyha a piacok maguk elvégeztek volna a munkát. Több munkára van szükség, és a mediációs rendszert is ki kell dolgozni. Nagyon fontos, hogy azok a bankok, akik csődbe mennek, csődbe mehessenek, viszont az adófizetők pénze nélkül. Nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás is erőteljesebb legyen a bankigazgatók számára, tehát ők is válják a felelősséget a közvetet, hogy közvetlen módon felelősek egy bank csődbe jutásában. Éppen ezért a felelősségre beszámoltatósági szabályok is fontos, hogy szigorodjanak és fontos, hogy a bankok jobban beszámoljanak ezekről a kérdésekről illetve megfelelő tartalékokat képezzenek. Nagyon fontos éppen ezért a számviteli standardok reformja, a bázás, Vázel 2 nem volt elég, ezért volt szükség a Vázel 3-asra. Szükségesek ezek a reformok, mégpedig sürgősen meg kell oldani ezeket a kérdéseket, tehát minél hamarabb fontos ezeket megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kamal kolléga, másfél percben Langán kolléga kap szót. Elnök úr, kedves kollégák! A Bázel 3 és a CRD 4 nagyon fontos előrelépést jelentenek a bankágazat stabilizálására, mindenek előtt a tőkekövetelmények szigorítása révén, de ez összességében nem elegendő, ez csak egy lépés az úton. Ezért Bárnyi úrnak és Karasz úrnak szeretnék köszönetet mondani a közös együttműködésért, hiszen egy dolog világos, 33 oldalú egyeztetés történt 10 hónapon keresztül, és mindeközben csak a tanács blokkolta a tárgyalásokat, nem pedig a parlament és a bizottság. Ilyen értelemben jó a végeredmény, és azt gondolom, sikerült elérnünk a legfontosabb célokat, a magasabb tőkekövetelmények, a hitelek esetében a KKV-k tehermentesítése, a bankbónuszok, banki jutalmak korlátozása, de néhány nyitott kérdés továbbra is marad. A kérdés, hogy mindenki betartja a szabályokat, aki a bázeli folyamat részese, gondolok itt az USA-ra. Másodszorban az államkötvényeket nullás kockázatúként soroljuk be, ez nem megengedhető, a bankokat és az államokat el akarjuk választani egymástól harmadsorban. A bónuszokra vonatkozó szabályozásokat nagyobb gond nélkül meg lehet kerülni, és negyed sorban a közvetítő bankok egész ágazata nem rendezett, várjuk az év közepéig a biztos úr javaslatát ebben a tárgyban, és hogyha ezt mind sikerül tisztázni, a bankszabályozás csak is akkor fogja a célját elérni. Köszönöm. Köszönjük szépen Langen kollégának, Beres kolléganő következik másfél percben. Monsieur le Président, euh, Köszönöm szépen elnök úr, biztos úr. Kedves jelentéstevő, kedves kollégák, az európai szabályozás elfogadásával jelentős előrelépés született a prudenció és felügyeletet illetően, illetve hogyha a bár hármas szabályai valósága válnak Európában, a tárgyási folyamatoknak köszönhetően, amelyek majd 20 hónapot vesznek igénybe, akkor ez rendkívüli erőfeszítést jelent. Az összes többi pénzügyi szabályozást illetően az Európai Parlament fontos szerepet játszott társjogalkotóként, és a tagországok hosszú időn keresztül a saját érdekeiket védték, a saját tőkét illetően, a saját nemzeti banki modelljeik alapján. Ez a szöveg nélkülözhetetlen lépést jelent a szolidabb, megbízható pénzügyi rendszerek kialakításában. Az Európai Parlament sikerrel védte meg a bónuszok korlátozását. A fix fizetéséket ez a jövőben nem haladhatja meg, és a francia kormánynak is köszönetet szeretnék mondani, aki a tanácsban megvédte az Európai Parlament véleményét a nagy-britanniai kormányel szemmel, akik az átláthatóság kapcsán más szabályt szerettek volna. Biztos úr, felszeretném hívni a nélkülözhetetlen vetületére ennek a témának. Nagyon fontos, hogy a bizottság megnyissa a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, hiszen hogyha nincsen kölcsönösség ebben a témában, akkor megszakítja az elnök a hozzászólót. Klinz kollégának adok szót egy percben. A válság csúcsán világosá vált az, hogy három dolgot kell megvalósítanunk azért, hogy jobban legyünk védve saját tőke szabályozásokat, illetve új szabályozásokra volt szükség a jobb válságmenedzsmenti rendszer bevezetésére. Túlságosan hosszú időt vesz igénybe azonban a gyakorlati megvalósulás. Nagyon fontos előrelépés a saját tőke kapcsán, a tőke kapcsán a szabályozás, a nagyobb átláthatóság, ennek is nagyon örülünk, illetve a nyújtás a KKV-k felé. Viszont számos kérdés marad még mindig nyitva. Ami az állami hiteleket illeti, azt gondolom, hogy el, elméleti döntést kellett volna először is hozni, hogy ezt a kérdést hogyan kezeljük. Illetve a tagországok saját maguk kell, hogy kialakíthassák a tőkepuffer szabályozásaikat, és ez ne torzítsa a versenyt, illetve fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az európai bankok versenyében ez nem torzítja a versenyt. Mit tehetünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a bankoknál végre megvalósuljon ez a szemléletváltás? Köszönöm, Klinc kolléga másfél percben, Fejó kollégának adok szót. Elnök úr, azzal szerettem volna kezdeni, hogy elmondom, hogy amikor ez a téma felmerült, egy jó szöveg elfogadására törekedtünk, és a Nemzeti Bankrendszer szempontjából szeretném ezt megvizsgálni, illetve általánosabb európai szinten. A jelenlegi válság esetében a bankrendszernek kell ellátni a gazdaságot, illetve a személyeket, olyan hiteleket biztosítva, amely lehetővé teszik a befektetéseket, és ez pedig a gazdaság, illetve a vállalatok növekedéséhez vezet. Olyan időszakban, amikor az IMF azt mondja, hogy az eurozóna a jelenlegi válság epicentruma, az Európai Parlament, illetve az intézmények helyes választ kínálnak fel, jó választ kínálnak fel az, azért, hogy hitelesebbek és szilárdabbak legyenek a bankok megfelelő információs és egyéb szabályokkal. Ugyanis a bankszektor lehet az, a gazdaságunk előmozdítója, ezért olyan elveket igyekszünk elfogadni, amelyek például a KKV-k szektorát megfelelően szabályozzák, illetve kiszolgálják. A bankunió is tovább kell vinnünk, olyan szabályokra van szükség, amelyek a bank meg, bankok megmentésére, illetve a betétek garanciájára vonatkozik. Most főként Karasz úrhoz fordi, fordulok, aki rendkívüli munkát végzett. Köszönjük Fél kollégának, másfél percben Elkadra új kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr! Először is Köszönöm szépen a tárgyaló csapatnak és a jelentéstevőnek a kiváló munkát és az elért eredményt. Ez a dosszié jelentős lépés abba az irányba, hogy biztonságosabbá tegyük a bankokat és elkerüljük a jövőbeni válságokat. Néhány olyan pontról beszélnék, amelyeket nagyon fontosnak tartok, a bankbónuszok felső határértéke, ez a javadalmazási rendszer igazságos vezet, és a kockázatok elkerüléséhez, másodszorban a tőkekövetelmények főként a rendszer szintű bankok esetében. Ennek révén a bankok pufferrel rendelkeznek a válságokban. És harmadsorban a jelentéstételi kötelezettség a bankok részéről, a nyereségükről, az adózásukról és így tovább. Ez növeli az átláthatóságot, és azt eredményezi, hogy be tudjuk korlátozni a mozgásteret, ami az adóelkerülést illeti. Azt hiszem, itt sikerült előrelépést elérnünk. Természetesen nagyon fontos a megvalósítás a gyakorlatban. Úgy gondolom, európai szinten növelni kell a hatékonyságát a felügyeletnek, be kell tartatni a játékszabályokat, és másodszorban várjuk a bizottság javaslatát a bankrendezési alapokra vonatkozóan, hogy a bankok gyakorlatilag egyfajta biztosítékot tegyenek félre, vagy egyfajta tartalékot képezzenek a válsághelyzetekre és az előttem szólók is már elmondták, nagyon fontos, hogy egyfajta mentalitásbeli változás következzék be a bankágazatban, hogy ez a válság ne itt ismétlődhessen meg. Elnök, köszönjük szépen! Másfél percben Tyson kolléganő. Köszönöm, elnök úr! Nos, kollégák, a válság még nem ért véget, a bizalmat nem sikerült helyreállítani, és a sürgőség az mindig napi renden van, de azt elismerhetjük, hogy nagyon keményen dolgoztunk, történtek előrelépések. Elsősorban Karasz úrnak szeretnék gratulálni, de a bizottsági kezdeményezésekért is, illetve a tanács is megpróbál mindent megtenni azért, hogy előrelépések történjenek. Ennek úr, a jelenlegi jogalkotási csomag számos kötelezettségre kitér, amelyekkel a pénzügyi hatóságoknak rendelkezniük kell a túlzott kockázat elkerülése érdekében könnyebben kiadható kölcsönök esetében, főként a KKV-k számára. Ehhez pedig pénzügyi stabilitásra van szükség, fel kell lendíteni a gazdaságot, és segítjük a betéteseket, illetve az adófizetőket. Az erőteljesebb szabályok csak egy dol- egyik oldala ennek az egyenletnek, a másik oldalán viszont az, ott van az, hogy hogyan tartatjuk be ezeket a szabályokat. Csupán néhány héten rendelkezésre, hogy ennek a szabályozásnak a végleges aspektusait kezelhessük. Ahogyan Wortman Kollasszony elmondta, bizottság tanácshoz fordulok, hogy a Dublint hogyan lehetne megvalósítani, a betéti garanciákat, ami remélem, hogy a jogalkotási ciklus vége előtt ezt megoldja. Köszönöm szépen, Tyson kolléganő, Pallóna kolléga kapszolt másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék Karasz úrnak gratulálni, illetve az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis kitűnő munkát végeztek az Európai Parlament berkeiben. Az volt a kihívás, hogy a 2008-as pénzügyi válság kihívásaival szembenézzünk. A tőkekövetelményekre vonatkozó irányelv az reform egyik alappillére. A Bázel 3-as rendszer szabályai arra törekednek így módon, hogy szilárdabbak legyenek az európai bankok, illetve könnyebben elviselhessék a veszteségeket. A KKV-kre vonatkozó módosítás amely a vállalkozói tevékenységek támogatására vonatkozik, megpróbálja elkerülni, hogy a hitelekbe belefulladjanak ezek a KKV-k. Megpróbáljuk fellendíteni a gazdaságot, de tegyünk különbséget a deficit, illetve az államháztartási hiány között. Ne felejtsük el, hogy az államháztartásnak milyen problémái vannak. A, a kormányoknak a növekedésre kell összpontosítaniuk. Költségvetési szabályozásra van szükség, arra, hogy a gazdasági fejlődésre összpontosítsunk a reálgazdaságra, és hogy a KKV-k pedig ezzel a támogatással jelentős utat nyithassanak meg a gazdasági növekedés irányába. Ez a dolgunk tehát, hogy a gazdasági tevékenységet fellendítsük, és több munkahely szülessék. Nagyon fontos a másfél milliós küszöbb meghatározása a KKV meghatározásában, de kérdezem Barné urat, hogy hogyan lehet ezt még tovább kiszélesíteni. Köszönöm. Pallóna kolléga, Ferber kolléga kapszott másodpercben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, egyértelműen szeretném mondani azt, hogy ma jó napja van az adófizetőknek, hiszen első alkalommal kerül arra sor évek óta, hogy a bankokat arra kötelezzük, hogy több saját tőkét tartsanak meg, azaz saját maguk vállalják a kockázatot. Ez pedig jelentős változás az elmúlt 20-30 évhez képest. Azért is van jó nap ma, mert Európában azt mondjuk, hogy most eh, nem csak azokra a bankokra vonatkozik mindez, amelyek a Bázeli Egyesület tagjai úgymond, hanem tudatos módon kötelezzük az összes európai bankot a szigorúbb saját tőke követelmények betartására, és ezzel a saját kötelezettségünknek is eleget teszünk a G20-akon belül. Én örülnék annak, hogyha a tagországok is megtennék a saját feladataikat. Másrészt pedig kimondjuk azt is egyértelműen, hogy mi nem szeretnénk megadályozni a hitelnyújtást, különösen nem a KKV-k számára, és úgy érzem, hogy ez is egy erőteljes üzenet a KKV-k felé, ők azokat munkahelyeket teremtik, ők garantálják a képzést, illetve az innovációt hivatottak előmozdítani Európában, éppen ezért őket külön kell kezelni, és alacsonyabbá kell tenni számukra a tőkekövetelményeket. És én az önkormányzati hiteleket is meg szeretném említeni, hiszen ezeket is megadhatják a bankok, mégpedig alacsonyabb sajátok a követelmények néket. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők munkáját. Ez jelentős siker Európa számára. Köszönöm szépen. Ferber kolléga, spontán felszólások körére térünk át. Sokkal többen kértek szót, mint amennyire lehetőség lesz. Öt képviselőnek tudok majd lehetőséget adni. Angelili kolléganő először. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Európa a bankrendszer megerősítésére törekszik, annak érdekében, hogy a jövőbeli válságokat elkerüljük. De lesz-e végül elegendő átláthatóság a bankokkal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt fizetnek be adóformájában, mennyi nyereségük van, illetve mennyi támogatást kapnak. Ez mind-mind nyilvános kell legyen. Illetve a bankok óriási bónuszainál is átláthatóságra van szükség, illetve olyan szabályokra, amelyek a reálgazdaságot meghatározzák. A KKV-k tényezőjénél pedig Figyelembe kell vennünk, hogy a KKV-k számára hiteleket kell biztosítani. Ezért bevezettük a KKV-k számára nyújtandó támogatás, illetve hitel tényezőjét. Úgy gondolom, hogy ez a reálgazdaság, illetve a fejlődés a munkahelyteremtés szolgálatába állítható. Alapvető eszközök ezek a gazdaság fellendítése érdekében. Tiszta szívvel köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen. Angelili kolléganő Brenda Gázt kap szót. Colleagues, the agreement between Council and Parliament kollégák, a banki bónuszok szabályozása jelentős áttörés a különböző jövedelmezési szabályozások rögzítése mellett, illetve a kockázatok csökkentése érdekében. Ami a tőkekövetelményeket eh, illeti, ez a reform már régóta váratott magára a Bázel 3-as megvalósítása érdekében, a tagországok és a parlament közötti megállapodás jelentős előrelépés a kockázatok csökkentése érdekében a banki és pénzügyi ágazatban, viszont a morális kockázatokat továbbra is figyelembe kell vennünk. Barnyi úr kitért a shadow banking, illetve a közvetítő bankokat érintő reformokra, és nagyon fontos, hogy a KKV-k továbbra is hitelhez jussanak, illetve hogy a reálgazdaságban továbbra is beruházásokra kerülhessen sor. Köszönöm szépen. Köszönöm Brenda Gázt kolléganő, Swinburne kolléganő kapszul. Systemically important Europe. A rendszer szintű jelentőséggel rendelkező bankok globális lefedettséggel rendelkeznek, ezért, hogyha globális szabványokra vonatkozó szabályokat hozunk, amelyeket a Bázeli Bizottság állított fel, kritikus fontosságúak az európai rendszer szempontjából. Koordinátorként úgy gondolom, hogy ez egyfajta enyhébb bánásmódot biztosított a bankok számára, azonban most a CID újabb szabályozásánál most már a pénzügyi konglomerátumokkal sürgős módon kell foglalkozni, ugyanis az európai legnagyobb pénzügyi intézmények óriási kockázatokat vállalnak. Úgy gondolom, hogy az európai befektetés esetében még nem sikerült megfelelő szabályozást hoznunk, ugyanis a nyugdíjalapok esetében nem biztosították ugyanazokat a kivételi lehetőségeket, azzal együtt, hogy ezek nagyon fontos szabályt töltenek be. Köszönjük szépen, Nitras kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A G20-ak közül mi vagyunk az elsők, akik a Bázel 3 rendelkezéseit átültetjük a gyakorlatba, és büszkék lehetünk erre. Egy másik fontos dolgot is szeretnék kiemelni. Mégpedig kötelező normákat vezetünk be, mindeközben azonban tiszteletben tartjuk a nemzeti sajátosságokat is, és nem tesszük lehetetlenné a szabályozáson belül a megfelelő mozgástér, rugalmasság biztosítását. Az első pilléren belül továbbra is lehetséges lesz az anticiklikus pufferek területén eh, egyéni megoldásokat foganatosítani, és a második pillére vonatkozó rendelkezéseket is üdvözlendőnek tartom. Köszönjük szépen. Zárásképpen pedig Kléve kolléganő kap szót. Köszönöm szépen. A mai vitas során azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon sikeresek voltunk a bankok szabályozása esetében. A pénzügyi válság számos gyenge pontot tárt fel a bankok működtetés esetében, kevés tőkével rendelkeztek, vagy nem elegendő tőkével ahhoz, hogy a veszteségeiket fedezhessék. Ezért a bankok védelmére is szükség van, ugyanakkor viszont a betétesek védelmére egyaránt. Szerintem ezt a tanulságot le kell vonnunk a válságból, és nagyon fontos, hogy a bankok vegyék figyelembe legfőbb szerepüket, hogy a reálgazdaságot finanszírozzák. Ezért a bankárbónuszokra vonatkozó szabályozás különösen üdvözlöm, ugyanis, hogyha a felelőtlen kockázatvállalást meg akarjuk szüntetni, ilyen szabályokra van szükség. Kevesebb pénzt biztosítsunk a bónuszokra, így több pénz jut a munkahelyteremtésre. Ez a megfelelő reakció a válságra. Köszönöm szépen, Kléva kolléganő. A vitele lezárásául a bizottság és a tanács kapnak még egyszer szót. Először Barnyé biztos úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon örültem, és nagy hatást tett rám az, hogy az európai parlamenti képviselők nagy része támogatásáról biztosított, illetve támogatja ezt a javaslatot, amely mérföldkő, mint említettem, a banki ágazat szabályozásában, annak érdekében levonhassuk a megfelelő tanulságokat a válságból. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, nagyra értékelem a munkáját, és az összes munkatársának köszönetet szeretnék mondani, hiszen ők mind-mind jelentős munkát végeztek az elnökségben, és ez egy nagyon-nagyon nehéz jogi és technikai szempontból is nagyon nehéz téma volt, és rendkívüli szakértelmre volt hozzá szükség. Nagyon röviden a következőket szeretném még elmondani. Wortman Kór asszonynak, Tyson asszonynak, illetve Gulár asszonynak. Még egyszer szeretném mondani, hogy a bizottság eltökélt a javaslat kialakításában, mindazon a elemek tovább dolgozásában, amelyek a bankunióhoz tartoznak. A bank felügyeletet már említettem az Európai Központi Bank szerepét, az önök állásfoglalását, és ugyanebben a szellemben, ugyanebben a hozzáállásban a nyári szünet előtt szeretnénk még az Európai rezolúciós hatóság munkájáról is elkészíteni a javaslatunkat, ők is felügyeleti szerepet fognak ellátni. Úgy érzük, hogy jogi szempontból erre lehetőség van, és támaszkodni fogunk a jelenlegi szerződésekre. Semmi nem tiltja meg azt, hogy majd később a Dublini, miniszter, Dublini miniszterek ülésén ez is hangzott, tehát az, hogy a bizottság a novemberi anyagában is kitért erre, tehát szerződéseket tovább lehet gondolni mindennek szellemében, illetve konszolidálni és pontosítani lehet a bankunió különböző elemeit. Mi úgy érezzük, hogy igenis előre tudunk lépni az összes elemet, illetően a jelenlegi szerződéseknek megfelelően, ugyanúgy, ahogy korábban a bankfelügyeleti témát, illetően ezt már megtettük önökkel együtt. Bulman úr elmondta azt, hogy a parlament pozitív választ adott Morganti úrnak, és el szeretném mondani azt, hogy a Likanán jelentéshez kapcsolódóan is elkészítjük majd még a nyár előtt a javaslatainkat, illetve a hatástanulmányokat is ebben összegezni fogjuk. Nagyon komolyan fogunk dolgozni. Bolz asszony több téma mellett a bónuszok témáját is említette, illetve a részvényesek felelősségvállalását. Mi rendszeresen meg szeretnénk erősíteni az összes vállalkozásban a részvényesek felelősségvállalását, és ezt a jelenlegi szöveg is tükrözi. Lambert úrnak, Lute úrnak köszönetet szeretnék mondani a nyilatkozatáért. Igen, mi szabályozunk a pénzügyi piacot, önök is szabályozzák ezt, ezt ki kell mondani, hiszen a kulcsfontosságú szó itt mindenben az átláthatóság, ez az alapvető és első feltétele a felelősségvállalásnak. Lambert úrnak mondom, hogy az átláthatóság témájában készítettünk egy szöveget, illetve a bizottság készíteni fog egy további szöveget a nagyvállalkozásokra nézve. Vicky Ford asszony, illetve Swinburne asszony, még akkor sem nem értünk egyet ezen a ponton. Úgy érzem, hogy a szöveg, amelyet ma el fognak fogadni, a Báli Egyezménynek megfelel, és tekintettel van a banki ágazat, az Európai Bank ágazat jellegzetességeire. 8300 bankról van szó, nem 30 bankról, mint az Egyesült Államokban. Ezek a bankok 75%-át finanszírozzák a gazdaságnak, és Klóta úr, a Burkenbász úr elmondták azt, hogy igen, és diversitás jelentenek ezek a bankok, vannak eh, takarékszövetkezetek közöttük is. Remélem, hogy ezt a eh, szöveget sikerül elfogadni, a visszaéléseket is megakadályozni, és Sanchez Presedónak, Beres asszonynak el szeretném mondani azt, hogy nagyon oda fog figyelni arra, hogy megfelelő ugyanolyan feltételeket teremtsünk összevetve az Egyesült Államokkal. Az elmúlt héten találkoztam Jacques Lou-val, a g ezen a héten találkoznak, és a Bázeli 3-as egyezmény megállapodása, a derivátumokra vonatkozó szabályozás, kapcsán éles vitákat folytattunk már az Egyesült Államokkal. Még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy az előttünk levő szöveg, mindazok mellett, amit már elmondtam, jelentős előrelépés, ami a közvetítő bankokat illeti. Ezzel kapcsolatban eh, nyáron hozzunk javaslatokat, a diversitás pedig nem csak a nők és férfiak esélyegyenlőségét jelenti, hanem eh, a felvételi feltételeket illetően is, hiszen a diversitás előfeltétele eh, a megfelelő kormányzásnak a bankokban. Nagyon fontos a benchmarkok szigorú rögzítés, illetve Klóta úrnak szeretném még elmondani azt, hogy a fogyasztó védelem, az alapvető bankszámokat illetően szintén nélkülözhetetlen. Az elmúlt héten bizottság kiadott egy anyagot a hosszú távú beruházásokról, illetve az beruházások finanszírozásáról, amelyre az európai gazdaságnak szüksége van. Jelenleg áttérhetünk egy olyan szabályozásra, amely úgymond javító jellegű, kiigazító jellegű, proaktív és dinamikus szabályozásra van szükség a válság után, és úgy érzem, hogy a jelenlegi szöveg a két típusú szabályozást ötvözi, levonja a következtetéseket a válságból, és támogatja a hosszú távú beruházásokat. Köszönöm szépen az önök válaszát a zöld könyvünkre, köszönöm szépen a kérdéseket, hiszen önök közül nagyon sokakat több téma is érdekel a zöld könyvből a hosszú távú beruházások kapcsán. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Bárnyi biztos úrnak, most pedig Creighton asszony következik. Thank you. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! Először is üdvözölni szeretném a pozitív megjegyzéseket, amelyeket hallhattam ma délelőtt a jogalkotási szövegtervezettel kapcsolatban. Természetesen megértem, hogy önök közül néhányan nem teljesen elégedettek a végleges politikai megállapodás egyes aspektusaival. Azonban, ahogyan a megnyitó megjegyzéseimben is említettem, meg kellett próbálnunk egyensúlyra törekedni a különböző érdekek között a gazdasági és szociális valóság figyelembevételével. Célunk, hogy a bankok legyenek biztonságosabbak, ugyanakkor viszont biztosítanunk kell, hogy a növekvő gazdaságot ki tudják szolgálni. Tehát erre az egyensúlyra próbáltunk törekedni. A tárgyalások eredménye nyilvánvalóan kompromisszum, viszont azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszum egységesen tudtuk képviselni annak biztosítását, hogy Európa lépjen ki a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságból, mégpedig úgy, hogy legyen erősebb és jobban tudja szolgálni polgárait a jobb pénzügyi szabályozás és az erősebb bankok az Európai Unióban ennek a kontextusnak az egyik építőkövét jelentik. Bóz asszony erre úgy utalt, hogy jó kompromisszum, megpróbált egyensúlyra törekedni, ezt határozottan tudom támogatni, és úgy gondolom, hogy a az információ közzétételére vonatkozó kötelezettség nagyobb átláthatóságot biztosít, ezt rendkívül fontos lépésnek tartom, és helyes lépésnek. Úgy tudom, hogy ma fognak szavazni a 4.6-os cikkről, illetve az arra vonatkozó módosításról. Ez a tőke áttételi arányra vonatkozik. A jelenlegi szöveg elfogadása talán addig nem lenne helyen való, amíg a Bázel Bizottság meg nem vizsgálja ezt a szöveget. Arról Tájékoztathatom önöket azonban, hogy a tanács a teljes csomag összefüggésében ezt a módosítást támogatni tudja. Szeretnék tehát mindenkinek köszönetet mondani, főként pedig a jelentéstevőnek, azért, mert nagyon konstruktív álláspontot képviselt, illetve az egész parlament ezt képviselt a tárgyalások során. A szöveg technikai végrehajtása után igyekszünk az érvénybelépést a lehető leghamarabb megtenni. Nagyon szépen köszönjük Creighton miniszterasszonynak, most pedig zárásképpen Karasz jelentéstevő kap szót két percre. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a mai vita világosan megmutatta, hogy a parlamentben egyfajta határozottság uralkodik arra vonatkozóan, hogy eleget tegyünk a saját felelősségünknek. Szeretném megköszönni még egyszer az összes résztvevő munkáját. Közösen nagyon jó munkát végeztünk. A vitát követően a módosítót támogatni fogjuk, és a 416-os cégben a második mondatot kivesszük, de szeretném elmondani azt is, hogy a mostani vita is megmutatta, hogy továbbra is nagy lendülettel kell haladnunk előre a bankunió megvalósítása, a fiskális unió megvalósítása területén, az adóparadicsomok elleni küzdelem terén, valamint a közvetítő bankok rendszerében és a további szabályozó szabályozási munka során. És továbbra is változtatni kell a gondolkodásunkon, hiszen nagy mértékben hátráltatta a tárgyalásokat, hogy a tárgyalások ideje alatt háromszor váltottunk soros elnökséget. Másfajta módszert kell találnunk. Örülünk, hogy 2014. január 1-én hatályba lépnek a szóban forgó rendelkezések, és ezáltal Európa világszerte példaértékű lesz. Mások hibái nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy megtegyük azt, amit helyesnek és szükségszerűnek ítélünk. És egyeim és uraim, több dolog is elhangzott, a nyugdíj alapok, ahol szükség volt arra, igenis a figyelmünk középpontjába kerültek, az átláthatóság növelése, a bónuszok és a funkció korlátozása révén megtörténik a mentalitásváltás. A verseny nem fog torzulni, hiszen egy közös európai